Szavazunk akkor, ki van az EPP javaslat mellett, köszönöm, ki van ellene, köszönöm. A javaslatot elfogadtuk. A szavazásra a következő ülésen kerül tehát sor, és így elfogadtuk a napi rendünket. Van egy ö, információm az önök részére. Ö, rendkívüli jelleggel szeretném üdvözölni a pánafrikai közgyűlés, akit Mári Mugyenyi úr vezet, és akik itt jelen vannak a plenáris ülésteremben. Tehát a második alelnöke a pánafrikai parlamentnek, és az Európai Parlamenthez kötődő kapcsolatokért felelős alelnök egyben Mári Mugyenyi úr. A két parlament szorosan együttműködik, és nagy lehetőség ez eh, arra, hogy eh, eh, megköszönjem a meghívást a pánafrikai parlament ülésére sajnos nem fogok tudni jelen lenni, de mindenképpen levelet fogok intézni a pánafrikai parlamenthez. Biztos vagyok benne, hogy még lesz módunk találkozni. Még egyszer üdvözlöm Önöket. A napirend szerint most pedig a tanács és a bizottság nyilatkozatai következnek. Az Európai Tanács előkészítésével kapcsolatban szeretném üdvözölni Barozó urat, az Európai Bizottság elnökét, illetve Diego López Garrigo urat, aki miniszterként a tanácst képviseli. Miniszter úr a tanács nevében kezdi meg a vitát. Át is adom önnek a szót, miniszter úr. señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Jelenleg és a 2010-es év első hónapjaiban általában véve végre megjelent az Európai Unióban a dinamizmus, a leg legsúlyosabb gazdasági válság után, amely 80 éve a legsúlyosabb volt, politikai értelemben nagy mozgás van. A Lisszaboni szerződés hatályba lépése miatt új intézmények jönnek létre, és ezzel egy időben egy olyan átalakulás kezdődött meg, amely a gazdaságot és a pénzügyi szférát is érinti. Egyelőre még egy kicsit kaotikus a dolog, sok szálon zajlik, néha hirtelen ö, eseményekre kell gyorsan reagálnunk, ami a tervezett folyamatot ugye kicsit módosítja, a görög helyzetre utalok, de Európa képes gyorsan reagálni és új eszközöket alkot a gazdaságpolitika számára minden dimenzióban. Néha nem látjuk a fától az erdőt, pedig nagyon fontos új intézményi formák jönnek létre ebben a pillanatban, és a 21. század igen bonyolult gazdasági összefüggéseit megkezdtük végre európai módon kezelni. Reagáltunk a válságra, azonnal pénzt pumpáltunk a gazdaságba, és most az Európai Parlament is a felügyeleti rendszer reformjáról beszél, és a bizottság pedig a gazdaságpolitikák harmonizációjáról. Ezzel kapcsolatban most már végre konkrét javaslatok hangzanak el. Különösen az eurózónára vonatkozóan. Az Európai Unióban tehát mozgás van, és az eurozóna, az euró stabilitását igyekszünk megőrizni. Február 12-én fontos döntések születtek ennek érdekében. Minden intézkedés, amit az EU hozott, nyilván olyan, amit még továbbiaknak kell követniük, de az új növekedési stratégia megfogalmazódott, a minőségi munkahelyek megteremtésére vonatkozó stratégia megszületett, és múlt hét vége óta a munkavállalókra vonatkozóan is a bizottságnak szövege március 3-án jelent meg az erre vonatkozó nyilatkozat, és a tavaszi csúcson a kormányok is nyilatkoznak majd a stratégiai célokról és a saját felelősségükről e tekintetben a foglalkoztatáspolitika területén a kutatás, fejlesztéspolitika, a klímaváltozás elleni harc, az energia ellátás biztonsága területén, a korai iskola elhagyás területén, a szegénység elleni küzdelem területén számos döntés született a közelmúltban az Európai Tanács ülésein, a miniszterek tanács ülésein, és a Lisszaboni szerződés megvalósítását vezető élenjáró mm, módon, ambíciós módon vettük a kezünkbe. A bizottság, a tanács egyaránt. Igen, szoros az együttműködés közöttünk, és a parlamenti kontroll is erősödik. Ez lesz a következő hétvégét meghatározó gondolati környezet. A klímaváltozásról fogunk beszélni elsősorban, ahol az Európai Uniónak meg kell őriznie világszerte vezető szerepét, a klímaváltozás elleni harcban betöltött eddige szerepét, és számosítani kívánjuk elkötelezettségeinket konkrétumokat akarunk kimondani. Az Európai Tanács fog számokat megnevezni a következő évekre vonatkozóan. Ugyanígy ugyanez lesz érvényes a fejlesztési segítségnyújtásra. A fejlődő, fejletlen országokkal közösen akarunk fellépni az ő boldogulásukért és a klíma változás elleni harcban. Jobb feltételeket kívánunk mindannyiunk számára teremteni a Cancuni következő csúcsig, ahol az Európai Uniónak vezető szerepet kell játszania. A kopenhágai következtetéseket sem lehetett volna az EU27-ek nélkül elérni, és azon vagyunk, hogy jogi értelemben kötelező célokat lehessen majd kitűzni Cancunban. Ezek, tehát azok a témák, amelyekkel elsődlegesen a hétvégén foglalkozunk majd a csúcs találkozón. Addig van még néhány nap hátra. Az alatt a görög kérdést folyamatosan tárgyaljuk egymással, a görög pénzügyi helyzetet, és a, az államadóság refinanszírozásának opcióit mert ez a nap kihívása, a legfőbb politikai feladatunk, hogy az állam és kormányfők február 11-i kötelezettségüknek elegettéve most konkrétumokkal álljanak elő. A pénzügyi stabilitás mellett elköteleztük magunkat, és azt meg is kell teremteni. Intézkedésekre vannak, van szükség, és ezek meg is születnek majd. Köszönöm szépen, elnök úr, ennyit kívántam elmondani. Köszönöm, én is. Az elnökség képviseletében a miniszter úrnak. Most megadom a bizottság elnökének, José Manuel Berozó úrnak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Kiváló lehetőség ez a mai számomra egy nappal a tavaszi csúcs találkozó előtt, hogy elmondjam önöknek, hogy milyen konkrét céljaink vannak a következő napokban, időszakban. A parlament támogatás ezekhez mindhez nagyon fontos. Meg szeretném köszönni a parlamentnek eddigi támogatását, állásfoglalásait a 2020-as stratégiáról, amelyet két héttel ezelőtt Strasbourgban a parlament nagy többsége megszavazott és meg szeretném köszönni a spanyol elnökségnek is támogató hozzáállását az Európa 2020-as stratégiához. A tanács támogatása egyértelműen megnyilvánult a miniszterek tanácsának különböző formációim. Most azonban az Európai Tanácsülés a sus találkozó következik. És ezzel kapcsolatban két dolgot kell elmondanom. Meg kell mutatnunk, hogy képesek vagyunk a napi kihívásokra reagálni, ugyanakkor be tudjuk ezeket illeszteni a hosszú távú stratégiánkba, annak részeként kezelni tudjuk őket. A válság konkrét napi kihívásokat hoz a munkavállalóknak, egyes országoknak, egyes cégcsoportoknak. Nemzeti szinten igen nagy erőfeszítéseket tesznek, de az európai szinten is azon vagyunk, hogy a pénzügyi stabilitást megteremtsük, ennek részleteiről később. Európának azonban nem szabad elfelejtenie a hirtelen kihívások közepette, hogy hosszú távú céljaink is vannak, és ezekkel folyamatosan foglalkozunk. A klímaváltozás például. Az Európa 2020-as stratégiát legutóbb megbeszéltük önökkel. Elkötelezettségük számunkra is elengedhetetlen, ambíciózus, okos, fenntartható megoldásokat keresünk, a kirekesztést elkerülő megoldásokat. Az Európai Tanács következtetései között is megjelenik ez. A nagyságrendről meg kell mutatnunk, hogy rendelkezünk víziókkal, nagy feladatokat is képesek vagyunk magunkra vállalni. A polgárok szempontjából azonban az is fontos, hogy ahol fáj, ott közvetlenül segítsünk, és konkrét célokat fogalmazom meg a tanács a bizottsággal közösen. A bizottság céljai nagyon ö, körültekintő előkítés után kerültek megfogalmazásra. A foglalkoztatás, a kutatás, az innováció, ö, a klíma célok elérése ö, és a szegénység elleni harc lesznek a prioritásaink. Ebből levezetve konkrét célkitűzéseket fogalmazunk meg. Meg akarjuk mutatni az Európai Unió polgárainak, hogy tudjuk, hogy mik a fontos kihívások, megvan hozzájuk, a megvalósításukhoz a politikai akarat bennünk, és az eszközök is rendelkezésünkre állnak. Ugyanakkor elérhető célokat kell kitűzni, és külön erőfeszítés van arra, hogy a jelenlegi status quo ból elmozdítsuk a tagállamokat az aktivitás felé, hogy valamennyi tagállam megértse, hogy sürgősen kell cselekedni, reformokra van szükség a fenntartható, inkluzív társadalom megteremtéséhez. Nagyon fontos tehát, hogy milyen intézkedéseket hozunk, és a, a tagállamok milyeneket hoznak, és mennyiben hasznosak ezek a jelenlegi hiányosságok kezelésére. Nyilván tagállamonként más intézkedésekre van szükség, ezeknek konszenzusra kell alapulniuk, a szubszidiaritás teljes figyelembevételével, ugyanakkor közös európai keretrendszerbe kell illeszkedniük. Ha van a múltnak bármilyen tanulsága, a pénzügyi válságnak tanulsága, akkor az az, hogy minden mindennel összefügg, és mi is nagyon összefüggünk függünk egymással, nem lehet külön-külön szembeszállni egy ilyen óriási válsággal. A közös európai keretre tehát szükség van, ezt támogatni kell, és a polgároknak is meg kell érteniük, hogy az európai szintnek mi a jelentősége. Ezért ö, kezdeményezéseink vannak, zászlós hajóknak hívjuk őket, mint például a digitális napirend, az innováció, az erőforrás felhasználás hatékonysága és több esetben nemzeti szintre lebontandó célokat is megfogalmazunk. Új kezdetre van szükség. A Lisszaboni szerződés értelmében igenis lehetőség van most már a gazdasági együttműködésre, a gazdasági kormányzásra európai szinten. Sok mindent lehet nemzeti szinten kezelni, de hogyha azt akarjuk, hogy erős legyen az európai együttes fellépés, akkor a gazdaságokat össze kell hangolni, és ez a különleges kihívás most a tanács előtt is. Az informális európai tanács alapján reménység van bennem, hogy ez sikerülni fog. És a kormányok azt mondják, hogy igen, hajlandók vagyunk közös szellemben fellépni a kihívásokkal szemben. Ami a klímaváltozást illeti, Meggyőződésünk az, hogy ezt a témát nem lehet eh, hátrasorolni, ezt mindig az, a napirend elején kell a prioritások között, az első prioritások között kell kezelni és csak akkor van értelme ennek a politikának, hogyha konkrét számokat nevezünk meg. A nyolc legfejlettebb ország körünkben van a világon, és van mit nekünk is megvizsgálni az eddigi fellépésünkben, hogy Kopenhága miért nem volt eléggé sikeres, és hogyan lehetne megteremteni azt, hogy Európa maradjon az élvonalban, mi legyünk azok és a bizottság többek között, akik célokat tűzünk ki a világnak. Hidegárd asszony már is felvette a legfontosabb partnereinkkel a kapcsolatot, konzultál velük, és már is készülünk Cancúnra a kopenhágai következtetések alapján, és a kiottói célok továbbvitelét fontosnak tartjuk, de csak közös megegyezés alapján tartjuk ezeket lehetőnek, a kölcsönös bizalom alapján a fejlődő országokkal. Ezért fontos az, hogy amit ígértünk nekik pénzügyi értelemben, azt be is tartsuk. Ami a 20-20-20-as csomagot illeti, az gazdasági modernizációval igenis kompatibilisek a klímacélok. Ez a két terület megmutatja, hogy Európa megértette, hogy ezek összefüggenek, és ez adja az erőnket, hogy a dolgok élére álljunk a klímaváltozás elleni harcban és egy pozitív jövőt tudjunk megfogalmazni polgáraink számára. Ilyen szellemiségben fogom előadni a csúcs találkozón is a kanadai g 20 találkozójára vonatkozó elképzelésünket, vagyis, hogy mindent globális szinten kell megközelíteni. Tisztelt képviselők, a pénzügyi stabilitás, a gazdasági és a pénzügyi helyzet Görögországban nincsenek most hivatalosan az Európai Tanács napi rendjén. Ugyanakkor nem tudom elképzelni azt, hogyha kormányfők és államfők ülnek össze, köztük az euróországok vezetői is, hogy erről ne essen szó. Ezért erre vonatkozóan is van elképzelésem. Görögország kormánya most nagyon komoly intézkedéseket tett az államháztartás hiányának bepótlására, és konkrétan idén 4%-kal kívánja, a GDP 4%-ával kívánja a görög kormány csökkenteni a hiányt. Ez összhangban van a tanács és bizottság ajánlásaival, március 16-ai ajánlásaival a tanácsnak a görög pénzügyi intézkedéseket, költségvetési intézkedéseket ki kell egészítenie számos egyébnek, mint például az adósság finanszírozásra vonatkozóknak. A jelenlegi görögországi helyzet elemzése nyilvánvalóan február 11-én témája volt az állam és kormányfőknek, és azt szögeztük le, hogy az euró tagállamok eltökélten és együttműködve fognak fellépni annak érdekében, hogy megmaradjon a pénzügyi stabilitás az eurozónában. Pont. A bizottság szilárdan hiszi, hogy az eurozónán belül meg kell teremteni az együttműködésnek egy új formáját, amely a görökhöz hasonló helyzeteket kezelni képes. Le kell szögeznünk, hogy egy válságkezelő mechanizmus azonban sohasem lesz automatikus. Mindig meg kell fogalmazni a konkrét felelősök felelősséget, ugyanakkor szolidárisnak kell maradnia. A szolidaritásnak két arca van, két oldala van. Görögország most megteszi, amit ráróttunk, és ha segítjük ennek elérésében a görög kormányt, akkor nem Görögországot segítjük elsősorban, hanem az eurozóna stabilitását teremtjük meg. Az együttműködésre magunk miért van szükség, hogy világos legyen, hogy van egy biztonsági hálózat, amely zavarok esetén megvédi a pénzügyi stabilitást, és a tagállami és az európai fellépés közös lesz mindig. Ahhoz, hogy megfelelő intézkedéseket hozzunk, ahhoz egységesen kell fellépni a gazdasági kormányzás területén is. Mindenkinek a biztonság, a stabilitás az érdeke Európában, és a stabilitás tehát növelni kell, új eszközöket kell, kormányközi eszközöket kell megteremteni. És ezeket ugyanakkor be kell ágyazni egy nagy európai keretbe. Meggyőződésem, szilárd meggyőződésem képviselő hölgyek és urak, hogy az ilyen kihívásoknak való megfelelés jó dolog számunkra európai vezetőknek, mert bizonyíthatjuk a világ felé, hogy van közös pénzpolitika, pénzügyi stabilitási politika, amelynek a középpontjában az euró áll, amely az európai projekt, sok tíz éves projekt egyik legfontosabb terméke, gyermeke. Ezt meg kell védenünk, felelősen, szolidárisan, együttműködve. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, bizottsági elnök úr. a bevezetőjét, most pedig meghallgatjuk a képviselőcsoportok szónokait, először is az EPP részéről József Dól urat. Tisztelt elnök ura, kedves kollégák! Az Európai néppárt azt, vártja, azt várja az európai csúcstól, hogy egyértelműen az európai szolidaritás jegyében is leszögezze, hogy mindenkinek felelősen kell eljárnia. Az EPP azt várja az állam és kormányfőktől, hogy meghatározzák a menetrendet a válságból való kilábalásra, hogy megmondják, hogy meddig tudnak együttműködni, és melyek a határértékek számukra. A növekedés és a munkahelyek létrehozása közös fellépéssel lehetséges csak. Innovációra, oktatásra, képzésre van szükség, a KKV-k támogatására, a munkanélküliség és a szegénység elleni küzdelemre mindegyik tag tagállamban Emlékeztetnék rá, hogy 2000-ben minden tagállam csatlakozott a Lisszaboni stratégia céljaihoz. Mégsem hoztak létre megfelelő eszközöket, nem tették meg a szükséges intézkedéseket, egy csomó időt elvesztegettünk Európában a frakcióm azt várja az Európai Tanácstól, hogy a szavakon túlmenően most már közös cselekvésre kerüljön sor a bizottság 2020-as stratégiája keretében, aminek módosítását fogja júniusban a parlament javasolni. Most beszélnék a szolidaritásról is. Néhány hete gyakran kerül szóba a szolidaritás, és valóban az európai integráció alfája és omegája. A nagy közös piac létrehozásától a közös vé védelmen keresztül az euró bevezetéséig nagyon fontos volt a pénzügyi válság kialakulásáig mindig szem előtt tartottuk a szolidaritást, és a görög barátaink sem fognak csalódni benne a válság után mindenképpen megoldást kell találni erre a válságra, méghozzá közösségi megoldást, hangsúlyozom, közösségi megoldást kell találni az európai szabályok tiszteletben tartásával és a közösségi pénzügyi segítségnyújtási mechanizmusok alkalmazásával és lehet, hogy így módon a Nemzetközi Valuta Alap is színre léphet, de csak az európai szabályok betartásával, ugyanis az európai stabilitás, az európai monetáris rendszer ezt követeli meg. Tisztelt kollégák, egyik oldalon Európában a szolidaritás, a másik oldalon pedig a felelősség szerepel, és minden tagállamnak felelőssége van a tekintetben, hogy az államháztartást hűségesen mutassák be, annak állapotáról hűségesen nyilatkozzanak illetve az élénkítő programban, a közös kezdeményezésekben egyelő módon vegyenek részt, a fájdalmas intézkedéseket is meghozzák. Igen, Európa szolidáris Görögországgal, és gondoskodni fog arról, hogy Görögország kilábaljon ebből a nagyon nehéz helyzetből. Ugyanakkor gondoskodnunk kell arról is, hogy Görögország közép és rövid távon meghozza azokat a reformokat, amelyek révén érdemessé válik ezekre a a segítségekre. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! A válság miatt változtatnunk kell. Az első változtatás a bizottságot érinti. Felhívást intézek a bizottsághoz, hogy nagy tekintélye szigorúan őrködjön a szerződések fölött. A növekedés és stabilitási paktumot alkalmazni kell, a bizottságnak erre oda kell figyelnie. Mi a mi részünkről küzdeni fogunk ezért. A második változtatás az államháztartások felügyeletével kapcsolatos növekedési időszakban minden tagállam olyan politikát végzett, vagy folytatott, hogy nem igazán figyeltek oda egymásra. Viszont válság idején azok, akik a legtöbbet költöttek most a szolidaritásra hivatkoznak, azok azok, akik keveset, azok pedig felelősek kívánnak lenni azt gondolom, hogy a költségvetési, a fiskális és a szociális politikáit is koordinálnia kell a tagállamoknak. Ne féljünk ezektől a szavaktól, mert így lehet csak szolidárisabb, igazságosabb, méltányosabb, természetesebb az EU működése. Tisztelt elnök úr, a tanács tisztelt képviselője, azt kérem, hogy hozzanak kezdeményezéseket, mert nekem az a tapasztalatom, hogy mindig válság idején lehet a gépezetet előre mozdítani, és most az állampolgárok polgárok a válságot élik meg, ezért politikai bátorságra van szükségünk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, elnök úr! Most pedig eh, a szocialisták és demokraták frakciója nevében Schulz elnök úr. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Az európai csúcsnak ez teljesen nyilvánvaló. Olyannak kell lennie, hogy a görög válságra koncentrál. Az International Herald Tribune a vezér cikkében majd nagyon érdekes mondatot ír. Görögország megígérte, hogy megírja a házi feladatát, és rendbe teszi költségvetését. Az Európai Unió tagállamai a valuta unió tagjai. Azt követelték Görögországtól, hogy ezt tegye meg. Ez a szolidaritás alapfeltétele. Görögország írja az International Herald Tribune, pedig tett valamit, és hogyha nem tesz, akkor azok az országok, mint például Németország, nem tartják be szavukat. Tehát Görögország tett valamit, Németország pedig nem hajlandó. Ez az első pontom. A bizottság elnöke jogosan beszélt a biztonsági hálóról. Nem arról van szó, hogy az adófizetők pénzét Németország, Franciaország, Olatország vagy bármely ország pénzét a görög kasszába befizessük. Nem erről van szó, nem ez a célunk. Arról van szó, hogy Görögország olyan helyzetbe kerüljön, hogy a nemzetközi pénzpiacokon pénzt vehet fel olyan kamatokért, mint az összes többi ország. Ez általában 2,5-3 százalék, és a spekuláció miatt amelyet a szolidaritás hiány okoz, Görögország 6 százalékot fizet. Ez pedig azt jelenti, hogy a görög költségvetés rendbetétele a spekulánsok zsebébe vándorolna. ez pedig az emberek kifosztása. És nem is észszerű. Éppen azért nem észszerű, mert, hogy, mert hogyha ez iskolát teremt, hogyha a szolidaritás csökken, és a szolidaritás hiánya ahhoz vezet, hogy az eurozóna egyik országával spekulálni lehet, hogyha úgy spekulálni lehet, hogy nem a belső szolidaritás győzedelmeskedik, hanem a nemzetközi valuta alapnak kell belépnie, akkor Görögország előjáték, előszó. Akkor a spekuláció legközelebb Olaszországot, Nagy-Britanniát, Spanyolországot támadja meg. Aki nem akarja, hogy erdőtűz legyen egész Európában, legyen szolidáris Görögországgal. Éppen ezért felszólítok mindenkit, hogy legyen szolidáris Görögországgal. A Görögországgal levő szolidaritás, és ezt a német kancellárasszony címére küldöm, a gazdasági észszerűség parancsa, és nem egy segély, ahogy ezt sokan szeretnék látni. Éppen ezért Barózó úrat nem foszthatjuk meg felelősségétől, és nem mondhatjuk azt, hogy a Nemzetközi Valuta Alap csinálja majd meg ezt a dolgot. Így van, a bizottságnak kell javaslatokat tenni, olyanokat, amelyek az eurózónán belül észszerű stabilitáshoz vezetnek. Szerintem a bizottság nagyon jó javaslatokat tett. Úgy gondolom, hogy a tanácsnak pedig meg kéne szívelnie a bizottság javaslatait. Ehhez nem tartozik az, hogy hívjuk fel a nemzetközi valuta alapot. Miért? Kész vagyunk, képesek vagyunk arra, hogy az eurózónán belül megoldjuk a problémát. Egyébként csodálkozom, hogy Angela Merkel a nemzetközi valuta alapot is emlegeti. A német Bundesbank ez olyan a német konzervatívoknak, mint a Vatikán a katolikusoknak, és ez márciusi jelentésében a következőt írja. A nemzetközi valuta alap hozzájárulása a strukturális problémák megoldásához, tehát hogy például költségvetési deficitet finanszírozzon, vagy például újra tőkisítsen egy bankot, nem egyesíthető össze a valuta alap monetáris feladataival. Ez a német Bundesbank jelentéséből származik. A német kancellár asszony ellentétben pénzügyminiszterével azt mondja, hogy a valuta alap oldja meg a problémát. Nem. Ez nem a megfelelő megoldás. Most jelzésre van szükségünk a nemzetközi piacok felé. Annyi spekuláltok, amennyit akartok, mégsem veritek szét az eurozónát. Csak is akkor, hogyha egy ilyen jelzést küldünk, akkor szűnik meg a spekuláció. És hogy milyen spekulációkról van szó, azt igenis állandóan ismételnünk kell. Tehát ez a CDS-eknél, a hitel, visszavezetés, mulasztás ügyleteknél látszik. Hiszen itt arra kötnek biztosítást, hogy leég a szomszédom háza. Hogyha a szomszédom háza leég, akkor én bezsebelem a díjat. És kinek érdeke ez? Kinek érdek az, hogy leégjen a házam? De igazából Szent Flórián eh, elvével ez nem egyeztethető össze. Alkalmazzuk úgy ezt az elvet, hogy Flórián, véd meg a házam, hogy gyújts fel a másikat? Nem, ezt nem lehet. Görögországban stabilizálni kell az eurót. Döntenünk kell, hogy mit akarunk. Hogy európai szolidaritást akarunk, vagy azt akarjuk, hogy eh, a kocsmák törzsközössége döntsön. Wolfgang Münchout idézném most a Financial Times német kiadásában, nem éppen egy szocialista újság, és ez az ember sem egy kimondott szociáldemokrata, de most mindenki hallgassa meg, hogy mit ír. Olyan helyzetbe kerültünk, írja a német Financial Times, amelyben az európai szükségletek és a német nemzeti populizmus ellenfelek döntsünk az európai szükség mellett. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Most pedig a liberálisok frakciója nevében Guy Verhofstadt úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt elnök úr, úgy gondolom, hogy az a következtetés, amit minnyáján levonhatunk, az EPP, a zöldek, a szocialisták, a liberálisok, és szerintem az összes frakció, talán az euroszkeptikusokat leszámítva, akik mindig elégedetlenek Európával, azt hiszem, hogy az a következtetés vonandó le, hogy világosságra van szükség, érthetőségre az európai intézményekben, mert eddig különféle küzdelmek folytak a folyosókon, az intézményeken kívül, hogy mit is kellene tenni Görögországgal. Küzdelem, kötélhúzás, mindenféle nyilatkozatok elhangzottak, pro és kontra, sőt, elnök úr, az a benyomásom, hogy négy nap alatt a tanácsnak voltak olyan tagjai, akik többet ártottak az egész európai integrációs projektnek, mint négy év alatt az euroszkeptikusok. Tényleg így gondolom. Ugye az egyetlen lehetőség ennek megváltoztatására az, hogyha a bizottság tesz egy javaslatot, és egy határozott döntés születik a tanácsban. Úgyhogy örülök, hogy Barozó úr megoldást javasol méghozzá európai megoldást, ahogy Dól úr is mondta, közösségi megoldást, nem olyan megoldást, amit már hónapok óta mondanak, mi szerint az adófizetők adjanak több pénzt, és azt adjuk oda Görögországnak. Európai eszközre van szükségünk ahhoz, hogy Görögország állami hitelfelvétele olcsóbbá váljék, kisebb kamatra vehessen fel hitelt természetesen nem kifejezetten Görögországnak kell létrehozni, hanem az európai tagállamoknak, hogy a likviditás és a hitelképesség meglegyen, mert ez a kettő kell ahhoz, hogy alacsony kamaton lehessen hitelt felvenni. Tehát így tudjuk Görögország hitel felvételének kamatai csökkenteni, annélkül, hogy egyetlen adófizetői euróval többet fizetnénk Görögországnak. És ez fontos, ugyanis a német kamat most 3 százalék, Görögország viszont 6,5 százalékon tud hitelt felvenni. Ez azt jelenti, hogy 350 bázispont a különbség a kettő között. Mindenképpen egy ilyen európai eszközre van tehát szükség. Egy másik ok, ami miatt erre van szükség, az az, hogy azok az erőfeszítések, amelyeket a görögök megtesznek, meg kell tenniük, valamihez el kell, hogy vezessenek. Egy európai megoldással a kamatokat le kell vinni, mert különben a görögök hiába tesznek bármilyen erőfeszítést, az erőfeszítés profitját a pénzpiacok fogják lefölözni. Tehát ha megtakarításokat akarunk realizálni, akkor ne a spekulációból élő szereplők meg a pénzpiacok fölözzék le a hasznot. Ezért kell Európának fellépnie, közbelépnie, azért, hogy a görögországi megszorító intézkedések meghozzák a gyümölcsüket. És ennél az oknál fogva támogatjuk, és az egész parlamentnek kell támogatnia a bizottság javaslatát, bízunk benne, hogy a tanács tagjai most már elhallgatnak és szépen jóvá hagyják. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. A szó most Harms úré, a zöldek részéről. Igen, köszönöm, elnök úr. Röviden emlékeztetnék a következőkre. És pedig arra, hogy rendkívül rövid idő alatt eh, sikerült a bankokat feltőkésíteni a világban és Európában, amikor a bankok eh, tönkrementek. Szinte máról holnapra született döntés, hogy a bankokat kisegítsük a slamasztikából. És most arról vitázzunk, hogy mi legyen a helyzet. És igazából nem tisztáztuk a bankok ügyét, sem a felügyeletet, sem a biztonságot, semmit. Hogyha belegondolunk, hogy a görög válság az euró válsága, tehát egy európai válság. És már hetek óta, hónapok óta vitázunk róla. És pedig anélkül, hogy az európaiak képesek lennének döntést hozni, hogy megtegyék azt, ami szükséges. Úgy gondolom, hogy szégyen gyalázat ez. Azt is el kell mondanom, hogy német Európa parlamenti képviselőként tehát meghallgatnak? német képviselőként egyszerűen szégyellem, ahogy a szövetségi kormányzat viselkedik. Ma hallom, hogy Brüsszelben különleges csúcs van, de csak is akkor, hogyha Görögországban azt csinálják, amit Merkel asszony tesz hogy Brüsszelből győztesként repüljön haza Berlinbe, anélkül, hogy a többiekkel megoldásról tárgyalt volna, ezt szégyenletesnek tartom. A bulvárlapok, a kocsmák törzsasztalai győztek. Langen úr, önnek is címzem ezt, és a delegációjának is. Arról van szó, hogy legyen-e szolidaritás, vagy ne legyen az Európai Unióban. És most, hogy ez attól függjön, hogy milyenek a közvéleménykutatási eredmények, és pedig azért, mert a kancellárasszonynak egy német tartományi választások, mert szükség van ezekre a szavazatokra. Ez elviselhetetlennek tartom, hogy a rendes csütörtöki és pénteki tanácson ne tudnának megegyezni azon az állam és kormányfők, hogy az eurozónával mi legyen, és a görög válsággal mi legyen? Mivel a németországi vitákat figyelemmel kísértem, és mivel múlt héten Görögországban jártam, még egyszer szeretném kihangsúlyozni az Európai Unióban a németeknek a görögöknek, hogy szolidaritásra van szükségünk, hogy Görögország öt kedvező feltételű hitelt kapjon, és ez csak is akkor működhet, hogyha ez nem egyirányú utca. Amikor Görögországban tartózkodtam, láttam, hogy a görög polgárok most megkapták azt az esélyt, hogy jobban induljanak neki a válság megoldásának. Most tényleg el lehet kezdeni a szükséges reformokat, és senkinek sem használunk, hogyha úgy vagyunk szolidárisak, hogy Papandraut még további reformokra kényszerítjük. A görögök pedig sokkal többet érdemeltek. Hölgyeim és uraim, mivel nem bírom ezt a populizmust, és Németországban is minden nap hallom, és nagyon veszélyesnek tartom. Éppen ezért egy másik érvem is lenne. A mi vizsgálatunk azt mutatja, hogy az euró tartósan csak is akkor maradhat meg közös valutaként, amennyiben az európaiak hajlandók a gazdaságpolitikájukat végre integrálni. Tehát amennyiben a kemény érdekeikről hajlandók néha lemondani, hiszen ezek a kemény érdekek okoznak nekünk mindig nehézséget. Langen úr, akkor lesz ilyen keserű a helyzet el kell mondani a polgároknak, hogy szükséges az integráció. Nagyon nehéz volt a helyzetünk, amikor az alkotmányról vitáztunk. Nagyon örülünk, hogy Lisszabon végre hatályba lépett. És Lisszabon után az első kihívásban azt látjuk, hogy a bulvár sajtó győz az ész felett. Szerintem a néppárti német kollégák is rossz tanácsot adnának Merkel asszonynak, hogyha nem fékeznék le. Szükséges a gazdaságpolitik integrációja, és erről kell többet vitázni. Legyen áthátlatos, átháthatóság, a józan ész uralkodjon, ez vezessen minket. És ne a bulvárlapok, mint a Bild Zeitung, hiszen akkor Merkel asszony is ahogy a Bild Zeitung írja, az eurót meg kell szüntetni, be kell vezetni a német márkát. És akkor mi lesz, hogyha Merkel asszony ezt is megszíveli? Úgy gondolom, hogy Németországban is eljött az igazság órája. És szerintem Sárközi úrnak okosabbnak kell lenni, mint Merkel asszonynak. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Most pedig az európai konzervatívok és reformatőrök, reformisták részéről Mikhail Kaminski úr következik. Tisztelt elnök úr! Nem véletlen, hogy Görögországról van szó ma, még akkor is, hogyha hivatalosan nem is szerepel a napirenden Görögország témája Nem szeretném, hogyha nagyon dicsérnénk a görög kormány, de azt tudni kell, hogy a görög nép populista követelésekkel szorongatja Fontos, hogy ne hajoljunk meg a populizmus előtt, sajnos nem minden kormánynak sikerül ez. Görögországnak szüksége van a szolidaritásunkra, Európa a szolidaritáson alapul, de természetesen nem engedhetjük meg azt magunknak, hogy bármelyik tagállam, bármelyik politikusa egyfajta bankkártyás bevásárláshoz hasonlóan intézze el a politikát. Meg kell határoznunk a szigorú feltételeket a tagállamok számára, annak érdekében, hogy észszerű gazdaságpolitikát folytassanak, hogyha nem észszerű a gazdaságpolitika, akkor kudarcot fog vallani, hogy azt láttuk Görögország esetében, és most látjuk, több esetben is tapasztaltuk Európában, hogy az ideológia fontosabb, mint a gazdaság helyzete nagyon nagy bajokat okoz ez. Görögország már eleve túl korán lépett be az euróövezetbe, és ennek is eredménye a mostani válság. Minden esetre bízom benne, hogy az Európai Bizottság és Barozó elnök a szolidaritást és a gazdaságpolitikai észszerűséget Európában fenn fogja tartani, mert nagy szükségünk van rá. Tisztelt elnök úr, szeretném felhívni ugyanakkor a figyelmét arra a tényre, hogy a mai válságra való reagálásként nem eh, kereshetünk olyan gyógyíreket, amelyek csak tovább súlyosbítják a helyzetet. Például nem hiszem, hogy a többlet bürokrácia, többlet integráció, a többlet szabályozás Európában eh, meghozná az eredményt. Nem tudjuk így elérni célunkat, ami a nagyobb versenyképesség a szabad gazdaságra kell alapoznunk, és tiszteletben kell tartanunk a különböző tagállamok szociális és gazdasági különbségeit, mert különböző a múltjuk, a kultúrájuk, a működési körülményeik is. Az európai szolidaritás Görögországgal szemben mindenképpen alkalmazni kell, és szeretnék gratulálni a görög kormánynak. Köszönöm szépen, elnök úr. Most pedig az Európai Baloldali Konfederáció részéről Biszki úr következik. Elnök úr, ritka az, hogy egyetértek a bizottság és a parlament elnökével. De hogyha mind a ketten szolidaritást követelnek Görögországtól és az újra nacionalizálástól óvnak, akkor egyetértek velük. Barroso úr Strasbourgban hangosan elgondolkodott azon, hogy nem kellene betiltani a legvadabb pénzügyi spekulációkat. A társadalomban, az Európai Unióban egyre nagyobb a társadalmi feszültség, és ezt látnunk kell. Nem csukhatjuk be szemünket. Ezzel összefüggenek nagyon fontos kérdések, kérdések is, és ezeket nem fogják megtárgyalni a Lisszaboni szerződés utáni első csúcson. Természetesen az EU 2020-as stratégiájában van egy gazdasági stratégia, és ahogy tudják, az én frakcióm a bizottság által megfogalmazott formájában nem túl lelkes a stratégia miatt hiszen igazából a csődöt mondott versenyideológia áll mögötte, és a válság ennek következménye. Európának olyan stratégiát szeretnénk, amely a gazdasági, a szociális és az ökológiai szempontok a verseny fölött állnak, de ettől még a 2020-as stratégia nagyon messze van. Igazából egy picit felháborító, hogyha a német Bundestag néhány tagja most feláll, és az Európai Unió 2020-as céljai ellen szólnak. Például a foglalkoztatási kvótára, a kutatásra, oktatásra, vagy pedig a szegénység elleni harcra gondolok. És pedig a szegénység elleni európai évben történik ez. Remélem, hogy ez a magatartás az európai kormányfőket nem fogja befolyásolni. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Most pedig uh, Niki Cavella képviselőnek adom át a szót. Köszönöm. Sok hasonló tulajdonsága van az országomnak. Kaliforniával jó a klíma, Mindenek előtt a föld éltet minket, a talaj, az erdők ugyanúgy felgyulladnak, leégnek, mint Kaliforniában. Nálunk is voltak olimpiai játékok, Kaliforniában is voltak, és végezetül pedig ugyanazok a problémáink, mint Kaliforniának. Felmerül bennem az a kérdés, elnök úr, hogyha Kaliforniának most kölcsönfelvételekkel lenne problémája, akkor a az Egyesült Államok szövetségi kormányzata mit csinálna? Átengedni a spekulánsoknak a terepet? Mert ugyanis ez a gazdaság helyzete. Tehát, vagy akkor mégiscsak mi történne? A washingtoni kormányzat esetleg megpróbálna megoldani a problémát? Nos, van központi kormányzat az Európai Unióban, vagy nincsen? Persze természetesen az a helyzet, hogy Görögország az európai gazdasági teljesítmény két százalékát termeli meg, és most az euró számára egy óriási problémát jelent. Tehát most igazából az Európai Uniót fenyegeti a görög helyzet? Szerintem feketén-fehéren megmutatkozik, hogy itt igazából egy töréstesztről van szó. És pedig abban a tekintetben, hogy az euró mekkora ütközést visel el. De természetesen itt a politikai döntéshozataloknak kellene közbeavatkozniuk. Azért mit is értünk el? 30 évvel korábban egy hivatalnál voltam, és Brüsszelben is dolgoztam hivatalnokként, és a belső piac volt a témám. A belső piac azóta már valósággá vált az eurót is megkaptuk, azonban szerintem valami mást nem értünk el. És éppen ezért nagyon szkeptikus vagyok az euró tekintetében. Remélem, hogy holnap sikerül majd megmutatnunk, hogy tényleg van valami közös. Köszönöm szépen. Megadom a szót Balcsó Zoltán. Elnök úr, köszönöm a szót. Előttem fölszólalok valamennyien a görög válság megoldásáról beszélnek ugyanakkor tisztelt barroso úr a csúcs ezt nem is vette napirendjére. nem találja ellentmondásnak képmutatásnak ezt? mert hivatalosan a napirenden nem szerepel. természetesen nem csak görögország került nehéz helyzetbe two thousand and eight two thousand and nine ben magyarország volt az amelyik csődközeli állapotba került részben a kormány súlyos hibái miatt. ott az imf kölcsönt fogadták el amely a társadalom számára rendkvül súlyos következményekkel jár. szembe kell nézni azzal hogy a pénzügyi válságnak vajon mi a tanulsága. az hogy minden mindennel összefügg? nem az igazi tanulságot papandreou miniszterelnök fogalmazta meg aki azt mondta az elmúlt húsz évben leomlott a berlini fal és leomlott a wall street leomlott a fal utca igen ez a globális pénzügyi rendszer amely elszakad a gazdaságtól ez az alapja annak hogy országok ilyen helyzetbe kerülnek. köszönöm e, szépen. Most pedig a többi hozzászóló következik. Először is García Margallo úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt tanácselnök úr, elnök úr. Önök teljes mértékben tisztában vannak azzal, hogy az én pártom igyekszik sikert biztosítani a spanyol elnökségnek, hogyha az Európai Uniót jól akarja ma valaki igazgatni, akkor először Görögország problémájára kell megoldást találni. nagyon fontos lenne az irányelvek elfogadása a befektetésekkel kapcsolatban, nem pedig azok halogatása. Nagyon fontos a pénzügyi ellenőrzés kialakítása, nem pedig ennek halogatása, és nagyon fontos lenne, hogy a tanács ne ilyen konzervatív konklúziókra jusson, és a Larozier jelentést is elfogadja. két szóban foglalható össze a pénzügyi felügyelet igénye. Több ellenőrzése van több szükség és nagyobb európai összefogásra. Természetesen erősíteni kell a költségvetési fegyelmet, és nagyon fontos a prevenció. Nagyon jól tudja elnök úr, hogy a 14 stabilitási terv felülvizsgálta, amelyeket ugye meghosszabbítottak, nagyon bürokratikus eljárásban történik, hiányzik a preventív aspektus, és így a cégek nem lehetnek igazán versenyképesek az állami vállalatokra is gondolni kell ahhoz, hogy versenyképesek legyünk, és a kötelező jellegről sem feledkezhetünk meg. Jobb gazdasági irányításra van szükség, az elnök úr beszélt erről. A 128-as cikk és a 136-os már is hatályba léptek a Lisszaboni szerződéssel, és ezt, ezeket alkalmazhatja a spanyol elnökség. Miben áll a hozzáadott érték Európában? Ebben a parlamentben a homályos gondolatok nem maradnak fenn sokáig. Köszönöm szépen, most pedig Hughes úr kapja meg a szót két percre. Köszönöm, elnök asszony. Meggyőződésünk, hogy a tanácsi következtetések vázlata óriási veszélyt rejt magában az EU számára, mert az a gyors kiszállás az úgynevezett exit stratégiából, és a múlt heti Econ ö, csúcs döntései 2010 végéig azt szeretnék, hogy ezzel már ne kelljen foglalkozni és meg akarunk szabadulni a teljes problémától 2013-ig. Szerintünk ez az időrend túlzottan optimista. Ha a realitással számolunk, a stabilitási paktum kritériumait megnézzük, akkor 2013-ig biztos, hogy nem fogunk visszatérni a normalitáshoz, a munkanélküliség nőni fog, és a növekedés továbbra is csak nagyon gyenge marad tovább fog csökkenni az Európai Unió gazdasági outputja. Ez sok felmérés mutatja. Tehát inkább arra kéne törekedni, hogy egy felelős pénzügyi politikát és egy felelős munkaerő támogatási politikát kéne egyszerre megvalósítani, amely szociálisan is fenntartható. A kutatószervezet adatai alapján a 20 tagállam, amely a bizottságot követi az ajánlásaiban, még legjobb esetben is 4,5 millió új munkanélkülű lesz 2013-ig, ezt el kell kerülni. És éppen ezért két éves moratóriumot javaslunk a konvergencia kritériumok betartására vonatkozóan. A pénzügyi stabilitás témájában jó lett volna, ha Barózó úr még meghallgatja a szövegére adott eh, válaszokat. Kár, hogy elment, még közben készül a tanácsülésre, nem hallja már, amit mondunk. Köszönöm szépen. Most megadom Ek asszonynak másfél percben a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Holnap ül össze a tanács, hogy Európa jövőjéről tárgyaljon az óriási kihívások tükrében. A pénzügyi válságról, a munka erőpiaci válságról, a klímaválságról lesz szó. A gazdasági növekedés, szociális és klíma barát alapon kéne, hogy meghatározza az Európát, de attól tartok, hogy a tanács és a bizottság javaslatai túl gyengék, túl általánosak, és nem fognak semmit sem tenni annak érdekében, hogy ezeket a célokat elérjük. Ha, vég, ha csak ezeket hajtjuk végre, akkor egy második Lisszaboni stratégiát, vagyis egy második kudarcot fogunk generálni bátor kormányzati lépésekre lenne szükség. A nyílt koordinációs rendszer, módszer nem működik. Konkrét célokat kéne kitűzni, amelyeket a bizottságnak kéne megfogalmaznia a Lisszaboni szerződés cikkei alapján. Másodszorban az európai finanszírozást feltételekhez kéne kötni, és noha vannak valóban a 2020-as szövegben a tagállamokra vonatkozó kötelezettségek, ezek túl gyengék, és a statisztikák továbbra sem átláthatóak. A bizottságnak ki kéne adnia azokat az éves jelentéseket, amelyeket itt a parlamenttel is meg kéne ismertetni őket, amelyeket az egyes országoknak javaslatként megfogalmaz, hogy a polgárok is lássák, hogy mi történik. Európai politikusként pedig mindig a polgárt kéne a politika csinálás középpontjába állítanunk, reális, de kemény célokat kéne megfogalmazni, és a bizottsági stratégiát pedig ennek megfelelően át kéne írni, frissíteni kellene. Köszönöm szépen. Zíle kolléga kap most egy percben szót. Köszönöm. Nem csak Görögországról kell beszélnünk, hogyha a szolidaritásról van szó, hanem egész Európáról. Most megnézem, hogy a tanács a 2020-as stratégiáról hogyan is döntött. Véleményem szerint a bizottság javaslatai nem annyira a gazdasági kohéziót célozzák meg. Ezt pedig a 2020-ig terjedő pénzügyi terv keretein belül is vizsgálnunk kell. A gazdasági kohéziós elem létfontosságú a pénzügyi terv számára. Más szóval azt is kijelenthetjük, hogy néha lépéseket kell tennünk a kohézió érdekében is, hiszen 2013 után ez sok országnak létszükséglet lesz. Amit pedig látunk, az az, hogy a szolidaritást az Európai Unióban nem igazán értelmezik helyesen. Véleményem szerint az Európai Tanácsnak nagyon komolyan kell venni ezt a problémát. Köszönöm. A szót most eh, Hadzsi Jorgu kolléga kapja egy percre. Elnök asszony, nagyon intenzíven foglalkoztunk Görögország témájával, teljesen jogosan. Most a egyéb országokról szóltam volna. Schulz úr azt mondta, hogy a kamatok Európában 2,3 százalékos, a Cipruson pillanatnyilag 6 százalék a kamat. A bankok pedig hajthatatlanok. Nem lehet változtatni ezen. Remélem, hogy a tanács tényleg tesz valamit a jövő érdekében, hogy a többi ország ne kerüljön Görögország helyzetébe. Most két dologról szólnék. Milliókat kaptak a bankok, azzal a céllal, hogy ismét részt vállaljanak a gazdaság finanszírozásában. Jó lenne, amennyiben az állam most ezt a pénzt kamatként kezelni. Tehát a bankok megkapták az államtól a pénzt, és most ez a pénz, hogyha beindult a gazdaságuk, legyen a megemelkedett kamatok része. Ami az államok közötti tranzakcióra vonatkozik, azt is vélemény szerint meg kell adóztatni. Egy perc, nem elég egy perc, hogy az ember elmondja véleményét, nevetséges. Köszönöm. Ez teljes mértékben érthető. Egy perc alatt tényleg nem lehet sok mindent elmondani. De még egy percet kap Borgézi úr. Tisztelt elnök asszony, az euróövezet kormányozhatatlansága eh, mindenki számára felvetődött. Eh, itt egy állam működésképtelenné vált, és a pénzügyminiszterek mégsem fogtak eh, össze egy tagállam megmentése a Német Alkotmánybíróság előtt nem állná meg a helyét. Bizonyos dolgokra szeretnék emlékeztetni. Az Európai Uniónak a pénzügyi intézkedésekkel a hangsúlyt a reálgazdaság fellendítésére kell helyeznie a kis és közepes vállalkozások megsegítésére. Óriási erőfeszítések történtek a bankok támogatására, és megfeledkeztek a kis és középvállalkozásokról. Például nálam, Olaszországban a strukturális alapokból kifizetett támogatásokból nem részesülnek, vagy csak 1-2 százalékban részesülnek a KKV-k. Az EU-nak ezzel sürgősen foglalkoznia kell, a reálgazdasággal, a KKV-kkel. Másfél percben Langen úr kapja meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Először is meg szeretném dicsérni Görögországot. A válság megoldása csak kemény intézkedéseken keresztül oldható meg, és ez a helyes út. Minden egyéb javasolt út, Európa ellenes populista, akárki javasolja is azt, itt a parlamentben a bizottságnak és a mi képviselőknek az a dolga, hogy betartassuk a szerződéseket. Schulz úrnak pedig azt mondom, hogy a hangerő nem pótolja a szakértelmet. Nem a spekulánsok vitték Görögországot a válságba, hanem a kormány képtelensége és ö, arra vonatkozóan, hogy megoldja a problémáit. 2003-ban, 2004-ben minden más ö, egyéb tagállamokkal is kivételezett az EU. És ha a szabályokat nem egységesen alkalmazzuk, és nem akarják a tagállamok sem tartani magukat hozzá, akkor lesz majd gond valóban az eurózóna országaiban. Jó, spekulánsok is voltak, de az állam adóság mindössze egy harmada volt biztosítva, és a derivátumok mind-mind bizonytalan alapokon álltak. Tehát amíg nem vagyunk képesek, és a pénzügy miniszterek eh, nem hajlandók a szabályokat betartani, addig mindig újra adódnak majd ilyen helyzetek, és ez nem csak Görögországban van így, nem egy kormányt kell konkrétan ö, eh, kritizálni, aki be akarná tartatni a szabályokat, hanem be kéne tartani a szabályokat. Köszönöm szépen. Most Svoboda úrnak adom meg a szót másfél percre. Kedves kollégák, világos Langen úr, amit mond, Görögországnak nyilván megvan a saját házi feladata, de azt is világosan le kell szögezni, hogy szolidaritásra is szükség van, amely segít Görögországnak abban, hogy a feladatát elvégezze. És nem igaz az, hogy a spekulációnak nem volt szerepe a görög válságban, hanem az a baj, hogy most újabb adósságot kell magának felhalmozni a Görögországnak ahhoz, hogy ezt a problémát megoldja. A Financial Times az önfrakcióhoz közebb áll, mint az enyémhez, és ott írták azt, hogy mi a különbség Kohl és Merkel között. Az, hogy Kohl azt mondta, hogy oldjuk meg a problémát együtt, Merkel pedig elmenekül, és akkor itt mindenféle hivatkozásokat próbál keresni, mit mond a szerződés, mit mond a bíróság. Vannak politikailag ö, európai integráció melletti államférfiak, és vannak lavírozó emberek, akik tehetetlenek Senki nem akarta, nem kérte azt, hogy Németország vállalja fel a görög adósságot. Csak ha ezt populista módon interpretálják, akkor, akkor még több baj lesz. Az FAZ, a e FAZ Zeitung is leírta, hogy minden nap új javaslatokat fogalmaz meg a német kormány. Ez az elfogadhatatlan, hogy nem tudja például a német kormány sem, hogy mire van szükség intézkedésekre szükség van, kemény intézkedésekre, ez Görögországnak be kell látnia, de ugyanakkor európai szintű együttműködésre is szükség van. Nem lehet kitáncolni a közös problémából. És hogy most ez hogy európai valuta alap révén oldódik meg, vagy sem, az már más kérdés, de európai szolidaritásra mindenképpen szükség van. És a csúcs találkozón is tessenek ezt megfogalmazni, elnökségnek mondom ezt, mert csak így tudjuk a jövő problémáit felvállalni. Köszönöm. Most hol képviselőasszony kap másfél percre szót? Elnök asszony. A tavaszi csúcs, energia csúcs szerepet kapott. Tehát a kopenhágai értelemben technikai részletekről is beszélnénk, és pedig most a 30%-os kibocsátás csökkentésről beszélek. Először is azért, mert amikor 2007-ben a tavaszi csúcson megalapodás született, akkor a 20%-nál sokkal magasabb kibocsátás csökkentésben állapodott meg. Múlt héten egy nagyon óvatos energia ügynökség elmondta nekünk, hogy 2009-ben az Európai Atomügynökség 23 százalékos kibocsátás csökkentést jósol, és a 30 százalék nagyon jó célt jelenthetne. Ezen kívül, hogy 2050-re elérjük céljainkat, ahhoz azért 2020-ig el kellene érnünk a 30%-ot. És csak is az Európai Unió átalakítása segíthet, hogy az Európai Unióban alacsony legyen a szénkibocsátás és hatékony a gazdaság. Csak is egy ilyen Európa tud zöld munkahelyeket létrehozni, amely a stratégiánk lényege. A tanácsnak támogatnia kell a bizottságot, és fel kell ismernie, hogy eljött az ideje, hogy a 30%-os csúcs előrése után még ambiciózusabb célokat állapítsunk meg. Az energiahatékonyság és a kötelező energiahatékonysági célok előírása szükséges most. Az Európai Uniónak ezt kell meglépnie, ahogy ezt meglépte 2007-ben. Köszönöm. Köszönöm. Most a szót Simanski kollégának adom át egy percre. E, Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Úgy gondolom, hogy e, ahelyett, hogy a 2020-as e, stratégia alkalmazásáról folytatunk vitát, igazából arra kellene összpontosítani, amire befolyásunk is van. A piacainkat meg kell védeni a protekcionizmustól, az európai szabályozás terhétől hogy ne legyen túl nagy a teher az európai gazdaságon. Szerintem ez is a mi parlamentünk felelősségi területét képezi. Úgy gondolom, hogy fontos lenne a lehető legnagyobb mozgásteret hagyni a tagállamoknak az adó és gazdaságpolitikájuk alakításában, Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor az európai gazdasági rendszer kóros mi volt, tehát fenntartjuk a versenyképességet, pedig nem tesszük lehetővé. Köszönöm szépen, most pedig Wortman Kohl asszony kapja meg a szót két percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Pillanatnyilag nincs sürgős javaslat Görögország problémájára. görög miniszterelnök maga is mondta, hogy Görögország rendet tesz a saját házatáján. Tehát elvileg nem is lenne számunkra probléma, amit meg kell oldani. Csak hogy a nyilvános vitában az euró meggyengül, és ennek mindenképpen véget kell vetni. Ezért sürgős a helyzet, és az Európai Bizottságnak, a tagállamoknak, a valuta alapnak sürgősen fel kell lépniük, sőt, úgy gondolom, hogy holnap nem egyszerűen ezzel kell foglalkozni, hanem közép és hosszú távon is létre kell hozni a növekedési és stabilitási paktum preventív aspektusát, mechanizmusát. A 2020-as stratégiával kapcsolatban pedig ugye azt mondjuk, hogy szilárd gazdasági irányításra van szükség Európában, ehhez azonban azt is el kell dönteni a csúcson, hogy a bizottság rendelkezzen minden olyan jogkörrel, eh, ami lehetővé teszi számára, hogy szankcionáljon, illetve követelésekkel álljon elő, mert azt tudjuk, hogy az ezirányú irányú javaslat egyáltalán egy jótányit sem mozdult előre. A csúcs előtti pillanatokban kimondhatjuk, hogy nagyon sürgősen cselekedni kell, Görögországot ki kell hozni ebből a helyzetből, és a 2020-as stratégia keretében meg kell vizsgálni, hogy hogyan kell a jövőben fellépnünk. Köszönöm szépen, most pedig eh, Huntis eh, képviselő kapja meg a szót egy percre. Köszönöm vezető politikusoktól hallottuk, de a sajtóban is olvashattuk azt, hogy minél erősebb a gazdaság, annál lényegesebb a valuta alappal történő együttműködés. El kell mondanom ehhez, hogy nagyon antiszociális dolog ez. Görögország számára, de az Európai Unió számára is. Hiszen ez igazából a nemzetközi legitimitásunkat sértené meg. Nincsen benne egy szerződésben sem, egy jogi dokumentumban sem, hogy a valuta alap vagy más nemzetközi szervezet így beleszólhat egy ország belügyeibe. Másrészt pedig precedens születik az Európai Unióban. Hiszen ez a többi országra is kihathat. Görögország számára ez azt jelenteni, hogy ténylegesen antiszociális intézkedéseket foganatosítanak. Itt ezeket bátornak nevezik, de ez több munkanélküliséget, több szegénységet jelent. És Görögország túl azt várják, hogy ezeket megtegyék. Köszönöm. A szót Berez asszony kapja másfél perc. Köszönöm elnök asszony, tisztelt tanácselnök úr, tisztelt biztos úr. Normális dolog az, hogy két európai csúcsra legyen szükség ahhoz, hogy az euróövezet tagállamainak szolidaritási problémáját Görögországgal megoldjuk. Hallottuk Landen urat, amint a szerződést értelmezte. Nos, van ugye a szerződés, meg a szerződés szelleme, a 143-as cikk, a 122-es cikk olvasat, akkor el kell, hogy mondjam, hogy a szerződés egyetlen megfogalmazója sem gondolt arra, hogy valaha előállhat ilyen probléma az euróvezeten belül. Ezért kell kreatívnak, ezért kell szolidárisnak lenni és amikor Görögország a valuta alaphoz fordulna, nekünk következetesnek kell lennünk. Egy dolgot kell tennünk, és egy dolgot kell remélnünk az európai csúcstól, a szolidaritás kinyilvánítását Görögország irányában, illetve annak hangsúlyozását, hogy a gazdaság irányításnak felelősségteljesnek kell lennie. Na, helyzet egyértelmű, higgadtan kell kezelnünk, és nem szabad olyan nyilatkozatokat tenni, amelyek az eddig sem működőképes stabilitási paktumot erősítik. Együttműködnünk kell, nem represszióra van szükség az adósságok csökkentése érdekében, ugyanakkor igazi jó hozzáadott értékre is szükség van az euróövezet részéről. Bízom benne, hogy felelősségteljes döntést fog hozni az Európai Tanács. Köszönöm szépen. Most megadom Piotrowski úrnak a szót egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselőtársaim! Egy nappal a tanácsi csúcs találkozó előtt, amely egy új gazdasági stratégiát akar megfogalmazni Európa számára. Itt az ideje, hogy levonjuk a tanulságokat a Lisszaboni stratégia kudarcából. Innovációra van szükség, innovatív gondolkodásra. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy Lengyelországgal együtt más közép-kelet-európai országokat diszkriminálnak, már is egy ilyen politika megfogalmazása kezdetén is. A múltban Spanyolország, Portugália nagyon sokat profitált abból, hogy infrastruktúrális támogatást kapott az EU-tól a ciber rendszerek kiépítéséhez is. A kelet-európai a országok és a Lublini régió különösen pedig nem kap semmit. A 2020-as stratégiából nem látunk magunkra vonatkozóan semmi pozitívot levonhatónak. Az innovációt azt szeretné támogatni az EU. Ezt mi is szeretnénk látni. Köszönöm. Megadom egy percben Tussas képviselőnek a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az EU Európa 2020-as stratégiája amelyről a csúcs találkozón tárgyalnak a kormányfők, államfők. Görögországban nem talál támogatásra. A politikai elitek döntenek megint helyettünk a tagállamok fölött. Ez egy olyan stratégia, amely kizárólag a tőkét szolgálja megint, és továbbra is ideológiai terror alatt tartja az EU vezetése a népeket. A hazugságokat már ismerjük. A polgári neoliberális kormányok már zsákutcába vezették az Európai Unió gazdaságát. A pénzügyi stabilitásról beszélnek, de ezek mesék. Az európai belső piac ahol 500 millió ember egy családként él együtt, ez illúzió, egy olyan ideológia, amelyet az Európai Unió imperialista, neoliberális, monopol kapitalista elvek alapján mesél be nekünk, és csak a lekaszált hasznot akarják egymás között elasztani. Görög polgárok azt követelik, hogy ne a nép hátán valósítsák meg ezeket az ideológiai törekvéseiket, ami most Görögországban történik, az a túlzott verseny miatt van az imperialista államok közötti verseny miatt, élen az USA-val, Kínával és más egyéb imperialistákkal. E, ebben a stratégiában a tőke stratégiáját látjuk kizárólag, amely a dolgozó ember számára semmilyen esélyt nem ad. A harcot tovább kell vinni az ilyen politikával szemben, és a közösség, a valódi népi igények megvalósítását kéne elvárnunk. Köszönöm. Másfél percben Hökmark úrnak adom meg a szót. Um, Két dolgot szeretnék mondani. Először is az államháztartásokról beszélnék, aztán a versenyképességről. A múlt évben ilyen tájt itt a parlamentben azt vitattuk, hogy hogyan tudunk megküzdeni a válsággal Ugye az volt a javaslat, hogy költsünk többet, és tehát voltak ezt javasolt, hogy töltsünk, költsünk többet, és fogadjuk el a nagyobb hiányt. Mások azt mondták, hogy szigorúbbak legyünk, és a jövőben megjön az eredmény. Most látjuk az eredményt. Egyesek ugye követték a nagyobb kiadások politikáját, látjuk a következményét ennek. Megnőtt az államadosság, megnőtt az államadóság szolgálat költsége is, mert nagyobbak a kamatok. Befektetések, beruházások történtek egy csomó tagállamban, tanulnunk kell abból, ami történt, a szabályokhoz tartani kell magunkat, és a stabilitás és növekedési paktumot jobbá kell tenni. Olyanná, hogy a következő válságokat ne szenvedjük meg ennyire. Az államháztartási helyzetből való kilábalást nem szabad halogatni, mert ezzel aláaknázzuk a gazdaság fejlődésének képességét a második dolog pedig az, hogy a versenyképesség a stabil államháztartással kéz a kézben halad. Évtizedek óta beszélünk erről, remélem, hogy az állam és kormányfők ezen a héten végre leszűrik a konklúziókat. Köszönöm. Köszönöm, most Bulman képviselő kettő percre kap szót. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kolléganők, kollégák, tisztelt Hökmark kolléga úgy gondolom, hogy az elmúlt években más parlamentben voltunk. Én egy más parlamentre emlékszem, mint ön. Én olyan parlamentre emlékszem, ahol van, aki azt mondta, hogy igenis, a hitelminősítőkre figyelni kell. A magánbefektetési alapokra, a határidős ügyletekre figyelnünk kell. A kritikus szereplőket és a kritikus termékeket igenis meg kell vizsgálnunk, hogy ne legyen nemzetközi katasztrófa. A többiek meg azt mondták, hogy hagyjátok csak az egészet, a piac majd leszabályozza önmagát, nem lesz ott semmi. Ahol a politika beavatkozik, ott minden csak rosszabb lesz, az eredményt pedig láttuk nemzetközi katasztrófa lett, és a tagállamok az Európai Unióban pedig eladósodtak. Hihetetlen ma fölállni és azt mondani, hogy rossz volt a foglalkoztatás orientált gazdaságpolitika. Egyszerűen hallatlan. És hogyha Langen kolléga feláll és azt mondja, hogy Merkel asszony érti az európai szerződést, dehogy érti, nem értette meg. Sőt, Szerintem még rosszabb a helyzet, hiszen igazából nem érti Európa céljait. Vagy ha érti, akkor alárendeli az észak rajna Veszfáliai választások kicsinyes szempontjainak. De nem erre van szükségünk, nem ilyen álláspontra van szükségünk. Már elmondtuk, hogy a 2020-as stratégia igazából egy olyan leves, amiben nincsen hús. Adjanak húst ebbe a levesbe, hogy valami íze is legyen. Tehát legyen tranzakciós adó, legyen több növekedési perspektíva, legyen több gazdaság az Európai Unióban, hogy a középosztálynak és a munkavállalóknak esélye lesz. De ma szinte sajnálatos, hogyha azt halljuk, hogy Merkel asszony úgy akarja megmenteni az Európai Uniót, ahogy elképzeli, legyenek erősek, és mi ezt üzenjük a csúcsnak, hiszen csak is akkor reménykedhetnek az emberek bennünk. Köszönöm a szót. Most egy perc, 30 másodperc Weber úrnak adom át. Igen, tisztelt elnök asszony, kolléganők, kollégák. Schulz kolléga elmondta, hogy Görögország megtette a dolgát, és most Európának kell lépnie. Európának már köszönetet kell mondani, hogyha egy euró tagállam betartja a kritériumokat, és visszatér a 3%-os hiányra, Írország tavaly ugyanilyen helyzetben volt, és nagyon kemény intézkedéseket hozott, és senki nem gondolt egy lehetséges európai valuta alapra. Igen, tisztelt képviselő kollégáim! Természetesen nagy nyomás nehezedik Görögországra. Azonban Görögországnak óriási kamat előnyei voltak. Az olasz kollégáink konszolidálták ebből az országokat, a görögök meg megették. Tehát, hogyha valaki pénzt rak az asztalra, nem feltétlenül jó európai. Szerintem az a jó európai, aki betartja és betartatja az európai szabályokat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Második megjegyzésem a bizottságot erősíti. Hiszen eh, a hosszú távú perspektívára tett javaslatai igazak megállapodtunk a 3%-ban, és éppen ezért erős bizottságra van szükségünk, aki ellenőrizni tudja ezt a 3%-ot. Látjuk, hogy az euró térségben az országok nem tudják egymást kölcsönösen megfigyelni. Éppen ezért erős bizottságra van szükségünk, aki betartatja a kritériumokat. Elnök asszony, beszéljünk pozitívan az euróról. Nem valutaválság van, hanem gazdasági válság van. Az euró mindenki számára győzelem hogy ha ezt a tanácsban nem ismerik fel, akkor az emberek sem ismerik fel. Éppen ezért nem fogják támogatni az eurót. Köszönöm a szót most eh, Leinen kolléga kapja meg másfél percre. Kedves kollégák, a görög válság aktuális probléma, de a növekedési válság és a környezeti válság hosszú távú problémák, és mind a kettőt ambíciózusan parlamenti és tanácsi rendeletekkel kéne ráncba szedni. Az EU 2020-as stratégia helyesen leszögezi, hogy intelligens, fenntartható és integratív stratégiára van szükség. Ha a tanácsi következtetéseket olvasom, akkor ö, ott nem látom ezt. A klasszikus megbukott növekedési stratégiáról van ismét szó. A növekedés nem lesz intelligens, hogyha nem fenntartható, és nem intelligens, hogyha nem integráns. Ezért szeretném a tanács elnökének a lelkére kötni, hogy ezt a hármasságot őrizze meg, vagy vezesse be ezt az új elemet a bizottság stratégiájában. A energia takarékos, forrás takarékos megoldásokat támogatja az bizottság új stratégiája. Nyilvánvalóan szükség van és lehetséges is a függő, függőség csökkentése takarékosság révén. Ez számos problémát megold. A bizottságtól azt várom, hogy ehhez konkrét időtervet is rendeljen hozzá, még 2010-ben, mert ez egy sok rétű feladat. Az EU-nak is van dolga, de a tagállamoknak is van dolga, és egyelőre még mindig nem világos, hogy kinek mit kell tenni. Legyenek konkrét kötelező célok, mint a 20%-os kitűzés, és ez legyen levontva, hogy ebből mi a tagállamoké, mi az Európai Unióé, mi az iparé, és így tovább. Köszönöm. Köszönöm. Most megadom a szót másfél percben Mauro képviselő úrnak. Köszönöm, elnök asszony. Ha azt a kérdést kéne feltennem, amit egyébként minden kocsmában most vitatnak, hogy hova is tart Európa, és miért hoztuk létre Európát, hogyha most nem vagyunk képesek Görögországon segíteni, akkor, akkor már rég rossz. Tehát ezt a kérdést nem is szabadna föltenni. A szolidaritásnak egyértelműnek kéne lennie, és meglep, hogy egyesek itt csak a spekuláció visszaszorításáról beszélnek, és ezzel egy időben egyenlőségére tesznek a pénzügyi és a politikai spekulációk közé. Igenis, fel kell szólalni, hogyha a német kancellár asszony eltér a közös úttól, ha nem szolidárisan nyilatkozik, és konkrétan megtámad egy másik tagállamot. Mert a szolidaritás felelős politizálást is feltételez, és sokszor egyhangulag leszögeztük már, hogy a szolidaritás egyenlő a felelősségvállalással. Csak így lehet ezt a közös építményt fenntartani, megmenteni. Ez az Európai Unió erőssége, hogy eddig volt bennünk szolidaritás. A bizottság szólítsa föl a tagállamokat, hogy ambíciózus célokat fogalmazzanak meg, és egy emberként álljanak ki, egyfelől a szabályok betartása mellett, ugyanakkor a szolidaritás elve mellett is, ne csak tagállamokról beszéljünk, hanem európai vállalkozásról. Megadom Kofferáti képviselőnek másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. A görög válság objektíven fogalmazva a legsúlyosabb probléma, amivel Európa eddig szembe került, azt találjuk, hogy a közpénzeket nem megfelelően kezelték, de most inkább azzal kell foglalkoznunk, hogy az európai intézmények miként viszonyulnak egy ilyen helyzethez. Már is késnekednek, és a spekulánsok így szabad mozgásteret kaptak az Európai Unióban. Egyes országokban már is kétségek alakultak ki az EU jövőjét illetően, és ez a legfontosabb probléma, amivel most meg kell küzdenünk a Lisszaboni szerződés hatályba lépését követően. a görög kormánynak népszerűtlen intézkedéseket kellett tennie, hallottuk, hogy ezek milyen nagy erőfeszítések, több millió embert érintő nagyszabású intézkedésekre volt szükség. az egész problematika újra felveti az Európai Unió létalapját, a szolidaritást, úgy gondolom, hogy fontos lenne, hogy a spekuláció kiiktatásával tudjunk fellépni. Tudni kell, hogy Németország húzta a legnagyobb hasznot az euró bevezetéséből. Gyorsan kell cselekedni Görögország megsegítése érdekében, ez Európa érdeke, köszönöm. Köszönöm, most pedig Marinescu képviselő úrnak adom meg a szót másfél percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnökasszony. Az Európai Unió tanácsa, a bizottság a bizottság 2020-ra vonatkozó stratégia javaslatát örömmel vette át. Nagyon nagy figyelemmel kell azonban megvizsgálni ezt a javaslatot, és a pénzügyi következetesség még hiányzik belőle. Véleményem szerint a költségvetést csak a mezőgazdasági politika reformja és a kohéziós politika reformja után lehet elkészíteni. Az Európai Unió stabilitásának fontos feltétele az infrastruktúra, a szállítás és energiainfrastruktúra modernizálása komoly motort jelent ez a fenntartható fejlődés szempontjából, és a foglalkoztatás szempontjából is, hiszen ráadásul biztonságot akarunk létrehozni a közlekedésben, az energiaellátásban. Azt kérem, hogy ezek a kulcsfontossági területek jelenjenek meg a 2020-as dokumentumban a tanácsülést követően. Köszönöm. Grazie la parola. Köszönöm. Most pedig Podimáta eh, képviselősznek kapja meg a szót két percre. Köszönöm. Küldjünk Görögországnak és küldjünk a piacoknak jelzést, hogy szolidárisak vagyunk Görögországgal, azonban eh, nem tettük ezt meg hiszen a bizonytalanságok még mindig megvannak az Európai Unión belül. Holnap új európai csúcsra kerül sor, és az új európai csúcson tényleg nem lesz könnyű feladata a részvevőknek, hogy a véleménykülönbségeket elsimítsák. Tudjuk, hogy a görög kormányzat roppant kemény intézkedéseket hozott. A legtöbb intézkedést már bevezették, óriási áldozatot követelnek ezek az intézkedések a görög néptől. Egyidejűleg azonban még mindig nagyon magasak a kölcsönök kamatai. Tehát például március 5-i adatokra támaszkodva azt látjuk, hogy olyan spekulánsok vannak a piacon, akik arra spekulálnak, hogy egy ország fizetésképtelen lesz. Azért hoznak létre ilyen feltételeket, hogy Görögország csődbe jusson. Ma Görögországról beszélünk, de holnap egy másik ország is szóba kerülhet. Az Európai Tanács végre pontot tesz a dolog végére? Hatékony mechanizmust talál majd, amely segítségével elkerülhetjük azt, hogy tönkre menjen a stabilitás egy országban, hogy az eurózóna veszélybe kerüljön? Az Európai Bizottság felelősségről és szolidaritásról beszélt. Teljes mértékben igaza van, hiszen mindkettőre szükségünk van, amennyiben egy család tagjai vagyunk, úgy, ahogy az eurozóna egy család de nem hinném azt, hogy valaki abban kételkedhet, hogy Görögország nem vállalja a felelősséget ebben a nehéz helyzetben. A pénzpiacokon nagyon nehéz a helyzet. Másfél évvel ezelőtt éppen a pénzpiacok vitték a csőd szélére, a tönk szélére a világgazdaságot. És most egy országgal szemben nem tudunk szolidárisak lenni, amikor a bankokkal szolidárisak voltunk. Köszönöm. Köszönöm eh, a szót, most eh, Schwab kolléga kapja másfél percre. Elnök asszony, kedves kolléganők és kollégák! Görögországról már elég sokat hallhattunk ma, Éppen ezért most inkább a jövőbe tekintenék, és a 2020-as stratégiára utalnék. A bizottság nagyon fontos dokumentumot mutatott be, amelyben útmutatók vannak, hogy az Európai Unió milyen irányba haladjon. A kedves kollégáimnak elmondanám, hogy a 2020-as stratégiában rögzített közös céljaink mind beváltandók. Ez a Lisszaboni stratégia egyik nehézsége volt, és dolgoznunk kell. Csak is amennyiben az összes tagállam tartja magát a megfogalmazott célokhoz, csak is akkor tudjuk ezeket elérni. Azonban ez úgy nem sikerülhet, hogyha az Európai Tanács adminisztrációs testületnek tartja magát. Akkor valósíthatjuk meg a céljainkat, amennyiben az itt elhatározott akaratunk a tanácsban is érvényesülhet. Hölgyeim és uraim, a 2020-as stratégia alapvető dokumentum. Ez elsősorban saját felelősséget jelent a tagállamok számára minden tekintetben. Ott, ahol övék a felelősség. Ide tartoznak reformok a munkaerőpiacon, azonban a nemzeti költségvetési politika is ide tartozik. Azt is jelenti ez, hogy a nehézségbe jutott tagállamoknak segítenünk kell. Főleg akkor, amennyiben ártatlanok. Kedves kollégák, nők és kollégák, ez csak is akkor sikerülhet, amennyiben a bizottság is vállalja a politikai vezető szerepét. És a Lisszaboni stratégia hibáit el kell követnünk. Ma már többen utaltak arra, hogy az együttműködési stratégia nem működött. Világos célokra van szükségünk a bizottság részéről, és a parlament pedig támogatni fogja a bizottságot. Köszönöm. López Aguilers, Aguilar asszony helyett most valaki kék kártyát mutatott föl, vagy nem? Nem. Akkor mégis csak. López Aguilar úr következik, másfél percet kap. Köszönöm szépen elnök asszony a szót. Valamennyien tudjuk, hogy 500 millió polgár uniója most már komoly erő, és folyamatosan figyelemmel vannak a polgárok a tanácsi döntésekre is. Nem mindegy, hogy mi az üzenete egy csúcs találkozónak. Egy válság, amely kivételes súlyosságú, volt, és a válságból való kilábalás kapcsán valóban meg kell fogalmazni egy új növekedési modellt, gazdasági, szociális és környezeti súlypontokkal. Ennek a modellnek a tagállamok számára kell íródnia, és a polgárok számára egyenlőséget és védelmet kell garantálnia. A jelenlegi szövegen még van javítani való. Európa éllovas kíván lenni. Például a környezeti területen, vagy a klímaváltozás elleni harcban. Ugyanakkor a Kopenhágai konferencia nem bizonyította, hogy erre képesek vagyunk. Voltak eredmények, de nem elég pozitívak. Ezért a tanácsi ülésen sokkal egyértelműbb kötelezettségvállalásokra van szükség, mint eddig valaha, a gazdasági unió tekintetében is. Az adópolitika, a koordinált gazdasági politika tekintetében olyan üzenetekre van szükség, amelyek most nem csak Görögországgal foglalkoznak, hanem egész Európával. Nem csak arról van szó, hogy most Görögországot ki kell menteni, hanem ezzel egy időben jövőbe mutató jelzéseket kell megfogalmazni. Az egységes valuta erejéről kell szólni, védelméről. Ez mindenkit érintő probléma. Nem szabad kiátszani populista módon Görögországot és például kiadni őt más országok irányába. Most a spontán felszólalások következnek, mindenki egy percben szólalhat majd meg Kastel képviselő kapja meg a szót először. Ha Kastler képviselő nincs itt, akkor Konstantin nem, Luanna elnézést kér az elnök asszony, képviselő kapja meg a szót mikrofon nincs bekapcsolva, a tolmácsok nem hallják a teremben elhangzókat. Rendben, mondja az asszony. Akkor Kumosztákosz képviselőnek adom meg a szót. a két van? Igen, én itt vagyok. A gazdasági ö, fejlődés valóban nem abba az irányba ment, mint szerettük volna, és most mindenki Görögországra, mutog, Görögországra mutogat. De nem Görögország az egyetlen probléma, ahol strukturális problémák vannak, és ahol a mérgező papírokkal spekulálnak külső erők. Nem mi voltunk a spekuláció egyetlen célpontja sem. A görög kérdés európai, összeurópai kérdés. Mert További célpontok fognak felmerülni a spekulánsokban, és koordinált gazdasági politika nélkül, szolidaritás és közös adók nélkül válságról válságra fogunk vándorolni. Jó, hogy van válság, és ne csak Görögországról beszéljünk, hanem a válság megoldása kapcsán hosszú távú megoldásokat próbáljunk felvázolni. Ez a tanácsülés szempontjából nagyon fontos, hogy ezt megszívleljék a jelenlevők majd. Köszönöm. Most megadom Tabajdi úrnak egy perc. és a tanács figyelmét, hogy az EU 2020 stratégia új célkitűzéseinek meghatározása során nem feledkezhetnek meg a jelenleg is jól működő bizottsági politikákról gy a kohéziós politikáról és a közös agrárpolitikáról. ezek olyan jól bevált eszközök amelyek bár reformra szorulnak de jelentős mértékben hozzájárulhatnak az eu two thousand and twenty új céljainak megvalóstásához. sajnálatos hogy a bizottság korábbi anyagából mindez a két nagyon fontos közösségi politika kimaradt. magyarország és az új tagállamok kiemelten fontosnak tartják ezért ezeknek a megfogalmazását ugyanúgy a szűk keresztmetszetek mint a belső piac jogharmonizációja az infrastrukturális és energiabiztonsági szűk keresztmetszetek felszámolását és végezetül ez az eu stratégia nem helyettestheti a költségvetési irányelvről szóló korrekt vitát és nagyon fontosnak tartjuk hogy a eh, kohéziós politika regionális dimenziója is teret kapjon. köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Teurer képviselő egy percre kapja a szót. Elnök asszony, tisztelt kolléganők és kollégák! Az euróról és Görögországról folytatott vita dominált az elmúlt napokban. Nyugtalanít engem az, hogy Németországban már a lakosság 40%-a azt mondja, hogy az euró bevezetése hiba volt. Ez azért nyugtalanságra ad okot, hiszen a, eh, az euró nem egyirányú utca, nem zsákutca. Szerintem amen, amikor feladtuk a nemzeti valutánkat, megígértük, hogy az euró ugyanolyan stabil lesz, és ezt az ígéretünket pedig most be is kell tartanunk. Meg vagyok győződve róla, hogy szükségünk van a vitára Európában a szociális piacgazdaságról ne arról beszéljünk, hogy Németország hogyan lesz kevésbé versenyképes, hanem arról beszéljünk, hogy hogyan lesz egész Európa versenyképesebb, hogy a világpiacokon sikeresek legyünk. Éppen ezért olyan vitát követelek, amelyet Európában a szociális piacgazdaságról folytatunk. Köszönöm. Köszönöm. Most uh, Lunácsek uh, kolléga kap egy percre. Köszönöm, elnök asszony. egyetértek azokkal, akik erősebb európai integrációt szeretnének, főleg a gazdaság területén. És ne csak az euró csúcson, hanem az európai tanácson is beszélnek erről. A kollégám elmondta, hogy az euróval kapcsolatban nagyon kétkedőek az emberek. A valuta uniónál volt egy hiba, hiszen közös fizetőeszközt vezetünk be, de a gazdaságainkat nem hangoltuk össze. Ez nagy hiba volt. Éppen ezért most a józanész azt követeli, hogy egy szolidaritási alapot hozzunk létre Görögország számára is. Ez most a józanész szava. Legyenek az alacsony kamatozású hitelek Görögország számára elérhetőek. Görögországnak is megvan a saját feladata. Például csökkentheti a katonai kiadásokat. Egy EU ország, amely a GDP-jének 4%-át hadi kiadásokra költi, Németországból, Franciaországból vásárolja be a hadseregnek szükséges eszközöket, erre nincs szükség. Köszönöm. Köszönöm. Most Pafton képviselő kap szót egy percre. Uh, thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én azt szeretném elmondani, hogy ma szinte mindenki a görög válságról beszélt, pedig Barózó úr mondta az elején, hogy a kétnapos európai csúcsnak még csak a rendjére sem került fel ez a téma. Ez hihetetlen. Az egész világ azt nézi, hogy mi történik itt, de valóságban megpróbáljuk elkendőzni, hogy az egész projekt nem működik. Gyakorlatilag gyors kudarcra van ítélve a görögöknek nem lehet véleményük. A görögök lehet, hogy népszavazást szeretnének tartani. Lehet, hogy nem ragaszkodnak ők annyira az euróövezethez. Igazából a többi tagállam önző álláspontját, véleményeit halljuk csak elindul a hullámvasút Görögországból, Olaszországon, Spanyolországon keresztül Portugáliába, és meglátják, mi lesz a következménye. Köszönöm. Köszönöm. Bronz képviselő következik egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Görögország és az euróövezet problémái nem kivételesek hanem egy nagy heterogén övezet közös valutája már per definíció nem problémákat vet fel amikor a gazdaság jól működik, akkor a valuta értéke emelkedik, amikor recesszió alakul ki, akkor a valuta értéke hanyatlik. A görög gazdasági helyzet miatt a valutát le kellene értékelni a korábbi eh, boom után. Az euró nem megoldást jelent a világ problémáira, ez éppen, hogy a probléma eh, lényegét jelenti. Eh, Görögországot bezártuk az euróövezetbe. Aki egyszer bekerül az euróövezetbe, az ugyanis onnan soha többet nem kerülhet ki. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Most pedig Flasikova asszony következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt miniszter úr, tisztelt alelnök úr. Röviden fog fogalmazni, mert a legtöbb dolgot már elmondták. Nekem az a véleményem, hogy az a helyzet, amiről az elmúlt hónapokban beszélünk, a görögországi helyzet egyáltalán nem egyedülálló. Úgy tűnik, hogy lassan kiderül, hogy új megközelítésre van szükség a stabilitás és növekedési paktumhoz. Vagy továbbra is hangsúlyozzuk a szerződés betű szerinti betartásának fontosságát, vagy pedig elfogadjuk, hogy a stabilitási paktumot át kell alakítani, ki kell igazítani oly módon, hogy a növekedés, a gazdasági stabilitás nem csak az euróvezeti országokban, hanem új módon is fennmaradhasson, hogy a nem euróövezeti országok csatlakozni tudjanak az euróövezethez a strukturális alapok felhasználása nélkül. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Most Odi képviselő kap szót egy perc. Merci, merci, madame la présidente. Köszönöm, elnök asszony. Egy észrevétel, három javaslat. Első észrevétel, nem tudom, hogy Van Rompuy elnök úr miért nem jön el egy ilyen fontos ülésre. Miniszter úr nem tagja az Európai Tanácsnak, és azt hiszem, hogy ő viszont itt lehetett volna. Három javaslat Görögország talpraállításához. Én javaslom, én támogatom Daniel Combrandit javaslatát, hogyha az Európai Unió paktumot köt Törökországgal Ciprus ügyében, akkor a kétszázalékos kontribúciójú Görögországgal is meg tudunk állapodni. A pénzügyi kötelezettségvállalásokat is úgy kellene alakítani, hogy sikerüljön a kamatokat leszállítani. Persze az a válasz, hogy Görögország hamis adatokat szolgáltatott, nem csak Görögország szolgáltatott hamis adatokat. Jó lenne, hogyha a, a számviteli szabályok mindenhol egységesek lennének, és akkor tényleg hiteles adatokat kapnánk minden tagállamtól. Köszönöm. Köszönöm. Sajnálom de még tíz hozzászólási kérés érkezett a KCDI-ra, úgyhogy sajnos most félbe kell hagynunk ezt a sorozatot, és megadom a szót Sefcovics európai biztosnak. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretném elmondani, hogy nagyon nagy hatást tett rám a szolidaritás ilyen mérvű megnyilvánulása a legtöbb felszóló részéről. Erre van szükségünk pillanatnyilag. Nyilvánvaló az, hogy az európai problémát európai módon kell megoldani. Néha csodálkozom, hogy miért nem tanultunk eleget az eddigi leckéinkből, hogy milyen következményei lehetnek a cselekedeteinknek, amennyiben nem európai módon oldjuk meg az európai problémákat. Közösen kell ezt a problémát megoldanunk. Nyilvánvaló volt, hogy nem egy ország csoport vagyunk, egy európai család vagyunk, és családként kell a problémát kezelni. A bizottság éppen ezért hajlandó egy olyan eszközt felajánlani, amely segítségével az európai jog alapján koordinálhatjuk Görögországgal kapcsolatos lépéseinket. Ez lehetséges. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani most az Európai Unió 2020-as stratégiája tekintetében. Az európaiak várják azt, hogy javuljon a teljesítményünk, javuljon a vezetési képességünk, hogy javuljon a helyzetük egy nagyon szilárd középtávú stratégiára van szükségünk, hogy Kína, India és az Egyesült Államok is lássák, hogy Európa hol tart. Nagyon figyelmesen hallgattam a jobb kormányzásról szólókat, figyelmesen hallgattam a jobb monetáris és gazdasági felügyeletről szólókat, hiszen ezzel tudjuk a növekedési és stabilitási paktumot érvényre juttatni. A bizottság ezeket a dolgokat természetesen nem fogja elfeledni, és javaslatot is tesz nem sokára. Most eh, mindenkinek eh, köszönetet szeretnék mondani, aki támogatta a bizottságot abban, hogy konkrét célokat fogalmazzon meg a holnapi tanácsi következtetésekben. Nagyon fontos az, hogy legyen egy középtávú stratégiánk. Azonban nagyon világos mutatókra is szükségünk van, hogy bemutassuk, mik a céljaink, hova megyünk. A bizottság ragaszkodik ahhoz, hogy az Európai Tanács fogadja el ezeket a konkrét célokat a holnap és holnap utáni eszmecsere után magasabb foglalkoztatásra van szükségünk, jobb nemek közti egyenlőségre van szükségünk, erősebb oktatásra, a kutatásba, fejlesztésbe többet kell befektetnünk. Nyilvánvaló az, hogy fel kell lépnünk a szegénység ellen. Éppen ezért a bizottság ragaszkodik eh, a szolidaritáshoz, a felelősségvállaláshoz, hogy legyen egy konkrét stratégiánk Európa és az európai polgárok számára. Szeretném most azon reményemet hangoztatni, hogy az a pozitív szellem, amelyet itt tapasztalhattam, az a szolidaritás, az a felelősségvállalása a holnapi tanácsülésen is jelen lesz. Köszönöm, elnök asszony! Köszönöm, biztos úr. Most pedig a tanács nevében átadom López Garrido úrnak a szót. Grazie, Köszönöm, elnök asszony. nagyon érdemi vitát folytattunk. Olyan vitát, amely az európai polgárokat foglalkoztató aktualitásokkal is foglalkozott, Görögország, de általában az európai gazdasági kérdésekkel is. Odi úr megszólította a tanácsot, és mint a tanács képviselője Görögországgal kapcsolatban a következőket tudom elmondani. Az elnökségnek nagyon világos elképzelése van a helyzet megoldására. Európa a gazdaságpolitikák integrációja. Integrált gazdaságpolitikát akarunk, Európa szolidaritásra épül, és jelentős szociális pillérei vannak. A pénzügyi és gazdasági stabilitása Európának pedig valamennyiünk érdeke. Ezek a minket vezérlő elvek, amikor a görög kérdéssel foglalkozunk, és mindazon fórumokon, ahol a problémáról szó van, a február 11-e informális tanács kötelezettségvállalásainak a megvalósításáról beszélünk most már. Tehát a szolidaritás fog minket jellemezni, az abszolút koordináció, összetartás a gazdasági és pénzügyi stabilitás érdekében. Meggyőződésem, hogy az Európai Tanács a hétvégén hiszen ez ugyanaz a tanács, amely február 11-én is összeült, ugyanezt fogja kiemelni, és garantálni is fogja ezt a stabilitást, politikai üzeneteket fog megfogalmazni Európa számára az euró megerősítése érdekében fog elfogadni döntéseket, és egyértelműen szolidárisan fog fellépni. Mindig vannak euroszkeptikusok, akik azt szeretnék, hogy ez ne sikerüljön. De az Európai Tanács, a csúcs találkozó résztvevői nem vezethetők félre, valamennyien elkötelezettek európai országainak vezetői ezen elvek mellett, közép és hosszú távon ráadásul. Koordinált válságkezelő mechanizmusokat alakítunk ki, amelyek később is jól jöhetnek, és az lesz a célunk, hogy hogy amikor az konkrét támogató intézkedések ideje lejár, akkor újra megálljon a lábán az európai gazdaság. A szolidaritás megteremtéséhez azonban valóban új eszközökre, intézményekre van akár szükség. Az Európai Tanács a foglalkoztatás és a gazdasági politikák koordinációjáról fog tanácskozni, és a bizottságot megbízza azzal, hogy figyelje, ellenőrizze, hogy az eldöntötteket a tagállamok átültetik-e. Ez Lisszaboni, a Lisszaboni stratégia során még csak gyengén érvényesült. Most ezt nagyon komolyan fogjuk venni. Végül pedig, elnök asszony, Magája kollégának szeretnék reagálni. Ez volt az egyetlen olyan felszólalás, amely konkrétan megszólította a spanyol elnökséget, és kritizált minket azt a módot, ahogyan vezetjük az uniót. Neki azt szeretném elmondani, hogy a spanyol elnökség és a tanács nagyon szorosan együttműködik a közösségi módszeren belül, a bizottsággal, az Európai Parlamenttel. És azért működünk szorosan együtt, mert közösek a céljaink. Ön csak a gazdasági aspektusokról szólt, de megkérdezném önt, hogy ön szerint lehet-e ma már az Európai Tanácsban úgy eldönteni valamit, hogy ne kelljen és ne lehessen bevonni a parlamentet. A pénzügyi stabilitás pedig egyértelműen mindenkinek az érdeke, a kicsiknek, nagyoknak, a polgároknak. Tehát amikor ezt egy stratégiába beágyazva tárgyaljuk meg, akkor úgy gondolom, hogy mindenkinek az érdekét és átlátható módon szolgáljuk. Ami az irányítást, kormányzás módját illeti, tény az, hogy a pénzügyi felügyelet új intézménye még nem állt föl. És önök is segíthetnek abban, hogy ebben megegyezzünk, a tanácsnak van egy véleménye, de meg akarunk egyezni az Európai Parlamenttel. És minél szélesebb alapokra akarjuk helyezni ezt a megállapodást. És egyetértünk egyértelműen azzal, amit a bizottság a gazdaságpolitikák koordinációjáról mond. És a 136-os cikk megvalósításáról az Európai Uniót ki kell vezetni most az országokat, ki kell vezetni az eladósodottság állapotából, de eladósodottság nélkül nem lehetett volna a válságot rövid távon kezelni. Ez egy szükséges rossz volt. Nyilvánvaló, hogy nem jó az eladósodás. De valahogy meg kellett védeni a polgárokat. Ezt részben az államok vállalták magukra, és majd visszatérünk a Lisszaboni elvekhez. Pont ezt jelenti az Európai Unió vezetése, a tanácsi elnökségnek pont ez a feladata, hogy kompromisszumos, konszenzusos megoldásokat találjon. Köszönöm szépen, miniszter úr. Most nem lehet már a kék kártyával jelentkezni, azt korábban kellett volna megejteni. A miniszter úr nyilatkozata után nekem kötelességem, hogy ezt a napi rendi pontot lezárjam.